felfüggesztett ülést, aminek a jegyzőkönyvét azt hiszem mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Parancsoljon! Ön következik, lehet beszélni. On behalf of the ENF group, I'd like... Az ENF frakció nevében szeretnék egy naprendi változást kérni a dzsihadisták témáját naprendet tűzve szeretnénk a csütörtök reggeli vitát fel kiváltani. Nem erről van most szó, asszonyom. sul processo verbale chi deve intervenire a azt kérdeztem az előbb, hogy nem a, nem a, vannak-e elképzeléseik a jövővel kapcsolatban, hanem a múlttal kapcsolatban. Mi a helyzet? Tehát a jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Carver úr, erről van szó jegyzőkönyvek? Nem